Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, mert megkezdjük az ülésünket. Jó reggelt kívánok tehát mindenkinek, és azt remélem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a hármas szóbeli módosítóról a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, mondja az elnök asszony. Jaj, elnézést kérek, javítja magát, jóvá hagyjuk, 14-en szavaztak mellette, 29-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók, egyes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók, kettes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók, egyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók, négyes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytók. És most pedig zárószavazás következik a szavazást. Megnyitom. és jóvá hagytuk. 17 eh, igen szavazat, négy eh, egy ellenszavazat, négy tartózkodás. Most pedig szavazunk a következő jelentésről, szintén a költségvetésről, mégpedig a költségvetési eljárásról. 61-60 eh, mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk, 61-61 mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-62 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-63 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-64 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-65 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-66 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá második rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 61-67 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk 61-74 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-77 mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, 61-76 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagytuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, tehát a 61-76-os második részéről szavazunk a szavazás megnyitom. Lezárom. És elutasítottuk. 61-72 első rész, mondja az elnök asszony nem, elnézés, a módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 6173, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 6150 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 61-68 mondja az elnökasszony, mellette nem, elnézést oka fogyottá vált, mert jóvá hagytuk a 61-50-t. 61-51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-59 mellette, el, első rész mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk, második rész mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 61-69 mellette. Bocsánat, oka fogyottá vált, mondja az elnök asszony. 61-52 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 61-71 mellette. Ellene. Tartózkodás jóvá hagytuk. 61-53 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 61-54 mellette. Ellene Tartózkodás. Őszintén szóval nem tudom, hogy hogy ellenőrizzük, tehát a 61-54-esről a szavazást megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk. 61-55 mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. 61-56 mellette. Ellene tartózkodás, jóvá hagytok 61-57 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok 61-58 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok 61-70 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytok. És akkor lezártuk a szavazásokat, köszönöm szépen az együttműködésüket, és jöjjön akkor a következő napi rendi pontunk, amihez várnunk kell. Ugyanis ez az elnökséggel folytatandó vita, és még nem érkeztek meg. Úgyhogy akkor, igen, a napi rendben az szerepel, hogy 9 óra 45-kor kezdjük ezt félbeszakítjuk most akkor az ülést, menjünk ki egyet kávézni, és 9.45-kor folytatjuk. Okay.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

please, uh, we will start if uh, you can sit in your place. Damos comienzo con el siguiente. Folytatjuk tehát a következő napi rendi pontunkkal mégpedig a tanácsoros elnökségével folytatott vitával. Itt van körünkben Jan Richter úr, aki munkaügyi, szociális ügyi és családügyi miniszter a szlovák köztársaságban, és ő fog tájékoztatni minket az elnökség prioritásairól, az elkövetkezendő hónapokra vonatkozóan a nemek közötti esélyegyenlőség terén, ezért Először meghallgatjuk őt, mintegy 15 percet kap, majd pedig a képviselők szólhatnak hozzá, ennek körében a koordinátorok fognak hozzászólni, legfeljebb két percet kapnak személyenként, ezután pedig a miniszter úr válaszolhat majd a feltett kérdésekre, hozzászólásokra. Természetesen ez attól függ, hogy eh, ha van elég időnk, akkor pedig második körben is lehet kérdéseket feltenni. Tehát ahhoz, hogy kihasználhassuk az időt közvetlenül, most a Richter úrnak fogjuk megadni a szót, és ezért azt kívánom, en sus... hogy sikeres legyen munkája során ugyanis a szlovák elnökség sikeressége ezen a területen természetesen kedvezhet azoknak a célkitűzéseknek is, amelyekért ebben a szakbizottságban dolgozunk. Ez pedig az, hogy egy olyan európai társadalmunk legyen, ahol a férfiak és nők közötti egyenlőség jobban megvalósul. Richter úr, önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Hölgyeim és Uraim! Először is, ha megengedik, akkor szeretnék mindenkit üdvözölni. Július 1-től Szlovákia az Európai Unió soros elnöke. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra. Be kell látnunk, hogy 25 évvel ezelőtt Szlovákia még nem volt fent Európa térképén. Ma az a megtiszteltetés ért minket, hogy mi vagyunk az Európai Unió soros elnöke. Nagyon komoly tudattal vállaltuk el ezt a feladatot. Az elnökségünk során szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy konstruktív, realista, közös és fenntartható megoldásokat találjunk azért, hogy elkerülhessük az Európai Unió feltöredezését. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniós polgárok megbízzanak a közös európai projektben. Ez rendkívül fontos számunkra. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek önök között, a női, Nőjogi és Esélyegyenlőségi Szakbizottság tagjaihoz szólhatok, és bemutathatom önöknek a szlovák elnökség prioritásait és főbb témáit. Annak a lehetősége, hogy kölcsönös eszmecserét tartsunk, úgy gondolom, hogy kiváló alkalom arra, hogy közösen elgondolkozzunk a következő lépéseken, amelyeknek célja, hogy a nők és férfiak közötti különbségeket fel lehessen számolni. Nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament, és különösen az önök szakbizottságának a munkáját ezen a területen, hiszen önök nagyon sokat foglalkoztak már eddig is a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésével, és azt gondolom, hogy önöknek egészen egyedülálló szerepük van ebben. Az önök szakbizottsága által javasolt joganyagból láthatom, hogy milyen óriási ösztönzést jelentenek önök ezen a szakpolitikai területen, és az önök hozzáállása hozzájárult ahhoz, hogy hogyan határozzuk meg mi a prioritásainkat. A nemek közötti egyenlőség és a diszkrimináció mentesség elvei a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közös nyilatkozat eredménye, amelyet a trió elnökséggel, tehát Hollandiával, Máltával írt alá Szlovákia 2015-ben, és azóta nagyon nagy intenzitással foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A prioritások és a célok egyébként azon aspektusokból is adottak, amelyek a foglalkoztatás és a szociálpolitika területét érintik. A szlovák elnökség központi témája az, hogy a munkahelyeket lehessen biztosítani ma és a jövőben. A nagyobb foglalkoztatási arány mindenképpen rendkívül fontos mind a közösségeink fejlődése, mind az Európai Uniós polgárok személyes fejlődése szempontjából. Ezért a szlovák elnökség minden tőletelhetőt megtesz abban, hogy segítse az Európai Uniós intézményeket és tagállamokat abban a folyamatban, amely során elfogadják az intézkedéseket, amelyekkel a foglalkoztatást lehet növelni. Ebben az összefüggésben nagyon fontosnak tartom, hogy létrehozzunk olyan feltételeket, amelyek mentén lehet növelni a nők részvételét a munkaerőpiacon. Úgy gondolom, hogy önök közül mindenki, tisztelt európai parlamenti képviselők, egyetértenek velem abban, hogy ez egy nagyon fontos előfeltétel, amennyiben jobb egyensúlyt szeretnénk kialakítani a munka és a család között. Tavaly az Európai Bizottság bevezetett egy kezdeményezést, melynek célja, az volt, hogy új kezdetet jelentsen a család és a munka közötti jobb egyensúly kialakításában. Ennek a programnak az a célja, hogy a gyerekes szülők és más függőségben élő családtagok szempontjából jobb megoldást találjanak arra, hogy ezen személyek a családbeli feladataik és a munka között jobb egyensúlyt tudjanak kialakítani. A családi tevékenységekben a nőknek fontosabb szerepük van, mint a férfiaknak. Tehát a különböző eszmecserék segítségével hozzájárulunk ahhoz, hogy egyebek között azáltal, hogy konferenciákat szervezünk, és ebben a témában szervezünk is egy konferenciát szeptember 20-21-én Pozsonyban, azzal a céllal, hogy megtaláljuk, hogy hogyan lehet a munkát és a családot jobban összehangolni, egyfajta átfogó megközelítés révén, különösen amikor a különböző munkamódokra gondolunk, és valóban változások vannak ezzel kapcsolatban, a digitalizációval és egyéb változásokkal összefüggésben. Tehát meg kell vizsgálnunk a rugalmas munkalehetőségeket és ellátási lehetőségeket, és azt is, hogy hogyan lehet jobban megosztani a családban a felelősséget, és természetesen hogyan lehet összeegyeztetni a férfiak és a nők feladatait ebből a szempontból. Az elnökségünk figyelembe veszi a szakértők a szociális területekkel kapcsolatos különböző feltételeket és követelményeket is. Nagyon nagy a kihívás minden szinten, annak érdekében, hogy a családi, családpolitikát európai szinten megfelelő szintre tudjuk hozni. Kedves elnökasszony, szeretnék önökhöz fordulni. Mivel foglalkozunk a családpolitikával is. A konferencia, amiről szó volt már, foglalkozni fog azzal is, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a család és a munkahelyi feltételeket, életet. Természetesen nagyon sok gyakorlati példával is fogunk élni majd a tagállamok szintjén. A tagállamok majd elmondják, hogy milyen politikájuk van ezen a téren. A szlovák elnökség kész arra, hogy új jogalkotási rendelkezésekről és szabályokról tárgyaljon és itt ismételten a szakmai élet és a családi élet összeegyeztetése terén. De elsősorban a nők szerepe fontos, sokkal több a munkahelyet kell lehet, munkahelyi lehetőséget kell biztosítani a nők számára. Természetesen a nők körében létező szegénységet is ezáltal lehetne csökkenteni. Fontos tehát biztosítani az esély egyenlőséget a nők és a férfiak között. A 2020-as EU-s stratégiának is egyik alapelleme ez. Hogyan lehet a szociális kirekesztést és a szegénységet csökkenteni? Természetesen úgy tűnik jelenleg, hogy inkább eltávolodunk ettől a kitűzött célunktól. A szlovák elnökség foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehet a különböző elindult folyamatokat monitorálni. Természetesen 2007 és 2014 között elsősorban olyan lakossági csoportokkal foglalkozott az Unió, amelyek kirekesztett csoportok, amelyek szegény csoportok, a migránsokkal és a roma lakossággal is. Ami a jelentésünket illeti, egy, egy nagyon fontos elemzése a különböző szociális tényezőknek, a nőjogi és esélyegyenlőségi kérdéseknek. A jelentést úgy dolgoztuk ki, hogy figyelembe vettük az önök szakbizottságának is a javaslatait a nők helyzetében, a szegénység területén, a fogyatékossággal élő nők helyzetét. A elnökségünk jelentése a nőkről és a szegénységről egy fontos jelentés európai politikai szinten is. Figyelembe kell venni a különböző kockázati tényezőket, és természetesen a fő cél a nők helyzetének javítása, a szegénység csökkentése. Itt egy nagyon bonyolult helyzetről van szó, amelynek számos dimenziója van. Arra is gondolunk, hogy például a nők nehezebben férnek hozzá a különböző kulturális feltételekhez, a szociális életben is kevesebb a szerepük. Számos olyan tényező van tehát, amelyekkel kapcsolatosan mindenképpen javaslatokkal kell, hogy éljen az Európai Unió. A szegénység területén mindenképpen sokkal részletesebb ellenzésekre, garanciákra van szükség a különböző szinteken a jelentésünkben javaslatokat is teszünk, és a javaslataink a következő területekkel foglalkoznak a az esélyegyenlőség a nők és a férfiak között, a különböző feltételek a nők és a férfiak életében, a kevésbé kedvező feltételek mellett élőkkel foglalkozunk. Azt látjuk, hogy sok esetben számos hátrányjal élnek a nők, és ezeket természetesen figyelembe kell venni, amikor egy ilyen jelentésről beszélünk, amelynek célja az, hogy a szegénységet csökkentsük, és a nőket inkább bevonjuk a szociális életbe. Ilyen típusú ajánlások kal él majd a tanács a konklúziók során is. Például fontos a ro, roma téma is, ugye őket nagyon is érinti a szegénység. Lesz egy magas szintű konferencia is ö, október 10 és 11-én. Elnök asszony, tisztelt képviselőtagok, nagyon nagy öröm számomra, hogy önöket meghívjam erre a konferenciára is. A szlovák elnökség keretén belül célunk az is, hogy tovább vigyük a már elindított jogalkotási folyamatokat is, foglalkozzunk a diszkrimináció mentességgel is bizonyos területeken. Ugye az európai aktus a hozzáférhetőséggel kapcsolatosan, valamint az esélyegyenlőséggel kapcsolatosan. Elindultak már a tárgyalások bizonyos jogalkotási folyamatokat illetően már júniusban, és szándékunk az, hogy a lehető legnagyobb előrehaladást érjünk el ezeken a területeken. Garantálhatom önöknek azt, hogy ezeket a tárgyalásokat nagyon komolyan vesszük, és minden erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább vigyük a mm, tárgyalásokat. Jelenleg ezek a tárgyalások kezdeti szakaszban vannak még, Szándékunk az, hogy a még nyílt, nyitott kérdésekkel foglalkozzunk, hogy előre haladjunk a tárgyalások során. Itt a definíciókkal foglalkozunk, a különböző feltételekkel a hozzáférhetőség terén. Reméljük, hogy a javaslattal kapcsolatosan előrehaladást érünk majd el, és a fogyatékossággal élők számára is jobb életfeltételeket biztosíthatunk majd a jövőben. A szándékunk az, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk a különböző fogyatékossággal élők számára a hozzáférhetőség, mm, a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetősége terén. Ami pedig az irányelve kapcsolatos javaslatot illeti, az esélyegyenlőség re vonatkozólag ez a szakbizottság ugye e, elsősorban ilyen típusú kérdésekkel foglalkozik, és reméljük azt, hogy a tagállamok álláspontja is meg fog változni, majd a javaslatunk meghallgatása után mindenképpen informálni fogjuk önöket az eredményeinkről. Vannak tehát olyan fontos témák, amelyek magas szinten kerülnek majd megvitatásra. Ahogy említettem, a pozsonyi konferencián is az esélyegyenlőséggel foglalkozunk majd. Az Európai Intézet is részt vesz, az európai nők és a szegénység témában lesz egy beszámoló, és a foglalkoztatás és a szociális politika terén is tervezünk különböző tematikus előadásokat. Továbbá a fiatalokkal is szándékozunk foglalkozni, hogy mind a nők, mind a férfiak szintjén a foglalkoztatás helyzete is javuljon, és újabb akciókra kerüljön sor a fiatalok számára. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a pozsonyi konferencia találkozó eredményei között várható az is, hogy a jövőben sokkal jobb feltételeket tudunk majd biztosítani a foglalkoztatás tején a fiatalok számára. Éppen ezért nagyon nagy figyelemmel kell a továbbiakban is lennünk a fiatalok foglalkoztatása iránt, hogy, a, hogy ez a helyzet hosszú távon ne állandósuljon. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek az esélyegyenlőséget biztosítják a férfiak és a nők között. A bizottság 2016-2020-ra kidolgozza a javaslatait, és szándéka, hogy garantálja az esélyegyenlőséget mind európai szinten, uniós szinten, mind pedig tagállami szinten. Ahogy már jeleztük, Jorurva biztos asszonynal együtt, mind Szlovákia, mind pedig európai szinten fontos foglalkozni a nők elleni erőszak kérdésével. Ebben a kontextusban a fő cél, hogy védjük a nőket az erőszak ellen, a tagállamok szintén részt vesznek ebben a feladatban. A szlovák elnökség elindította már a munkát a, az Európa tanácssal együttműködve, fellépve a nők elleni ö, erőszak ellen az isztambuli megállapodás értelmében alapvetőek, tehát nemzetközi szinten is ezek a feladatok megfelelő célkitűzésekre van szükség, és az Európai Uniónak a külpolitikáját is meg kell erősítenie. A nők alapvető jogait kell tiszteletben tartani, és a milleniumi fejlesztés célkitűzéseit meg kell valósítani. A pekingi megállapodás értelmében a létező konvenciók értelmében a nők elleni erőszak terén. Az Európai Unió delegációja részt vesz azon a, hat, a 61. találkozón, konferencián, amelyre New Yorkban kerül sor majd, és foglalkozik a nők elleni erőszakkal is a mi prioritásainknak megfelelnek ezek a témák szintén, amelyekről szó lesz a konferencián. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy sikereket fogunk, elő, sikereket fogunk elérni, hogy előre haladunk az esélyegyenlőségi témában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Hát lehet, hogy egy kicsit hosszadalmasabb voltam, és akkor elnézést kérek. Nagyon köszönöm, miniszter úr. Köszönöm ezt az előadást, amelyben felsorolta azokat, illetve érintette azokat a kérdéseket, legalábbis azon kérdések nagy részét, amelyekkel már egy ideje foglalkozunk itt ebben a szakbizottságban, és valóban azt reméljük, hogy az ön által felvetett célkitűzéseket valóban sikerül megvalósítani. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy ezen a területen, ebben a témakörben egyik elnökség jön a másik után, és ugyanazokat a célkitűzéseket hallgatjuk meg. Vannak viszont olyan témakörök, amelyek kell kapcsolatban már ideje lenne valódi erőfeszítést tenni, és önöknek a tanács keretében különösen fontos a felelősségük annak érdekében, hogy megpróbálják előmozdítani ezeket a kérdéseket, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. Most tehát akkor a frakciók nevében fognak szólni a kollégák. Először is a néppárt nevében Zaborszka asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Miniszter úr, üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Én ennek a szakbizottságnak tagja vagyok, már 13 éve vagyok európai parlamenti képviselő, és a korábbi ciklusban én voltam ezen szakbizottságnak az elnöke. Nagyon érdekes látni azt, hogy a társadalomban a nők megítélése hogyan változik, és a nők és a férfiak közötti egyenlőség helyzete hogyan változik. Ön szinte az összes témát felvetette, ahogy azt az elnökasszony is említette. Úgyhogy azt várjuk, hogy komoly előrelépések történnek most meg a gyakorlatban is. Hiszen az általunk elfogadott jelentések ugyanezen kérdésekkel foglalkoznak állandó jelleggel, és nagyon várjuk a megoldásokat. Két kérdésem lenne az esélyegyenlőségre vonatkozóan. A szociális ügyek miniszterének találkozóján ön beszélt a demográfiai változásokról, és arról, hogy ezek hogyan hatnak ki a társadalombiztosítási rendszerekre. Tudjuk, hogy az egyik oka annak, hogy miért születik kevesebb gyermek, az, hogy a nők csak egy gyereket akarnak szülni sok családban. És ez összefügg azzal, hogy a munkaadók nem igazán szívesen alkalmaznak nőket, mert adott esetben ezek a nők gyesre mennek, vagy szülői szabadságra mennek. Önök mit terveznek tenni ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet a nők, anyák helyzetét javítani a munkaerőpiacon? A második kérdésem az elsőhöz kapcsolódik. A nők és férfiak közötti egyenlőség kérdése. 60 éve különböző nemzetközi anyagokban megjelenik ez célkitűzésként és különböző megállapodásokban. Az Európai Néppárt foglalkozik a férfiak és nők közötti nyugdíjbeli különbségekkel is, és úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos téma nagyon fontos, hogy a nyugdíjak tekintetében is egyenlőséget tudjunk kialakítani. Önök és az egyen, ezen ügyekben illetékes miniszterek mit szándékoznak tenni, és a szlovák elnökség hogyan tervezi azt, hogy ezen a helyzeten javítson, hogy csökkentsen a férfiak és nők közötti különbségeken a nyugdíj tekintetében. A nyugdíj és a bérek tekintetében. Köszönöm, Zabolszka asszony, két nagyon kérek, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Két percben határoztam ezt meg, különben nem lesz idő a válaszra. Most pedig Noi asszony következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Schön, dass Sie Köszönöm szépen, miniszter úr. Örülök, hogy eljött hozzánk. Nagy figyelemmel hallgattam az ön beszédét, és az ön által említett összes céllal teljes mértékben egyetértek. De van egy aggodalmam. A leírt programok a szlovák soros elnökségből egyáltalán nem mutatnak utat arra vonatkozóan, hogy a következő fél évben prioritásnak tekintik a női politikát. Tehát erről beszélnek, de az írásos anyagban, soros elnökségi anyagban egyáltalán nem szerepel ez a téma. Az az aggodalmam, hogy akkor ez a következő fél év elveszített, elpazarolt idő lesz a női jogok tekintetéből. A soros elnökségek fontos, hogy a különböző folyamatban lévő irányelvekkel kapcsolatban prioritásként járjanak el. Nagyon fontos a foglalkoztatási kérdéseket is kiemelni, és kérdésem, hogy a mi kezdeményezésünket önök támogatják-e. Szeretném tudni, hogy a tagállamok egyetértenek-e azzal, hogy valóban esélyegyenlőség ki stratégiát alakítsunk ki, nem csak egy erre vonatkozó anyagot. Az ezzel kapcsolatos döntés még mindig nem született meg, és én mindenképpen az erre vonatkozó anyag előadójaként szeretném kiemelni, hogy a tanács fontos, hogy egységesen lépjen fel, és nagyon fontos, hogy valódi esélyegyenlőségi stratégiát alakítsanak ki a többi stratégia következményeként. Ami a menekült nők kérdését illeti, ez is rendkívül fontos, erről beszélni kell, de szeretném még megemlíteni az isztambuli egyezményt is. Ön azt mondta, hogy hatékonyan foglalkoznak azzal, hogy a nőket érintő erőszakot fel lehessen számolni. És a szavaiból egyértelműen kitűlt, hogy, és ezért ez a kérdésem, hogy jól értettem-e, hogy önök azon lesznek, hogy nem az egyes tagállamok, hanem egész Európa írja alá az isztambuli egyezményt, és az egész Európai Unió összességében ratifikálja azt. Jól értettem, amit mondott? Ez számomra nagyon komoly előrelépés lenne, mert erre mindenképpen sok év után már sürgősen szükség lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Najlasszony. Most pedig Cinánszka asszony következik. Veľmi pekne, pani predsedníčka, vážený pán minister, dovolte aj mne vás privítať na tomto výbore v mene skupiny Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önt a, az ECR frakció nevében. Nagyon nagy öröm számomra mindaz, amit elmondott a beszámolójában. Elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy az egyik első prioritások a nők szegénységének a csökkentése. Azt tudjuk, hogy a férfiakhoz képest a nők sokkal szegényebbek például olyanok, olyan nők, a, akik fogyatékos gyermekeket nevelnek, egy, egyedül nevelik a gyermekeiket. 220 eurót kapnak ezek a nők az államtól, a, akik fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek. Ön szerint ez 247-re fogják emelni. Ez méltányos, ez az összeg az anyák számára? ezzel lehet csökkenteni a szegénységet? A második kérdésem szintén a szegénységhez kapcsolódik. Konkrétabban, melyek azok a hatékony eszközök, amelyekkel a nők szegénységét csökkenteni lehetne? Végül az utolsó kérdésem a családi és a munkahelyi élet összeegyeztetésével kapcsolatosan. Sokszor beszélünk az Európai Parlamentben arról, hogy például behozhatják-e ide az Európai Parlamentbe a nők a gyermekeiket, itt ide behozhatják, de például a szlovák parlamentben nem tehetik meg ezt. Tehát, hogy a szlovák parlamentbe bevihessék a gyermekeiket. Ön azt mondta, hogy ezt támogatja, és mindent megtesz, hogy ez megvalósuljon. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a a szlovák parlamenttel kapcsolatos jogszabályokat módosítják, akkor erre majd lesz lehetőség. Tehát meg kellene értetni azt, hogy össze kell tudni egyeztetni a család és a munkai életet. Nagyon köszönöm, és természetesen semmiképpen nem szeretnék belügyekbe avatkozni, de azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, amit Zelenszka asszony mondott, hanem amit én mondanék, hogy egy módosító indítványt lehetne jóvá hagyni annak érdekében, hogy a képviselők, nem csak a képviselőasszonyok, hanem a férfi képviselők is bevihessék az ülésterembe a gyermekeiket, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csupán a nők, hanem az apák is, tehát ne csupán az anyák, hanem az apák is gondoshassák a gyermeküket. Az ALDE nevében Vilner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony én is alá szeretném húzni azt, hogy igen, egy gyermeknek ugye apja és anyja is van, és egy ülésre ugye akkor bevihetik a gyermeküket, az apák is, vagy az anyák is. Köszönöm a miniszter úr beszámolóját. Szeretnék aláhúzni, szeretnék aláhúzni egy dolgot, amelyetről már volt szó, az ALDE részéről, és miniszter úr is említette azt, hogy fel fogja gyorsítani az isztambuli egyezmény ratifikálását, és nagy kollega nőm is utalt már erre. Az ALDE természetesen támogatja ezt, és azt is elmondanám, hogy sajnáljuk, hogy Szlovákia még nem ratifikálta az isztambuli egyezményt. Milyen konkrét lépéseket lehet tenni, hogy támogassák ezt a nagyon átfogó nemzetközi egyezményt a nők elleni erőszak témájában. A másik kérdése más típusú, az LGBT és nemek közötti egyenlőség témájában elfogadtak már egy konklúziót, és 28 tagállam tett javaslatot, hogy az LGBT személyekre felhívja a figyelmet. Tehát itt egy éves jelentés születik majd az LMBT személyekről, de vannak még problémák, amelyek eh, még mindig léteznek, és amelyekre orvoslást kell találni az LMBT személyekkel kapcsolatosan. 2016 végére remélem lezárul a, ez a folyamat, és a konkrét kérdésem, hogy fenntartja-e a szlovák elnökség a, ezt a kérdést, tehát a napirenden tartja el? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, York képviselő. Köszönöm szépen. Köszönjük, miniszter úr, hogy eljött a szakbizottságunkba. Már beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az isztambuli egyezményt ratifikálni. Nagyon fontos előrelépni ezen a területen. Mindenképpen számíthatnak a mi segítségünkre ebben. Lenne egy kérdésem. A női szegénységre vonatkozik ez a kérdés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a család és a munka összeegyeztethető legyen. Még sokat kell javítani a helyzeten, és jobb joganyagra van szükség európai szinten ahhoz, hogy a családi életet és a szakmai előrelépést jobban össze lehessen egyeztetni, akár nőről, akár férfiről beszélünk. Nagyon fontos egyenlően elosztani a felelősségeket. Ezt rendkívül fontosnak tartom, és azt remélem, hogy az önök elnöksége segít nekünk ebben. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Európában a gyermekek gondozását jobb körülmények között lehessen megoldani. Bizonyos régiókban már ez megoldott, máshol még nem, és nagyon fontos, hogy ezen a területen sikerüljön előrelépnünk. Fontos lenne ambiciózusabb célkitűzéseket meghatározni a gyermekgondozással kapcsolatban Európában. Ami pedig a nők szegénysége elleni küzdelmet illeti, nagyon fontos merni bemutatni, hogy mely politikák vallottak kudarcot. Bizonyos kisebbségek között nagyon komoly probléma ez, és nem szabad megfeledkeznünk a menekült nőkről sem, akiket ez nagyon nagy mértékben érint, és gyakran az állami hatóságok megfeledkeznek róluk. Nagyon fontos olyan gazdasági politikát kialakítani, amely figyelembe veszi azt is, hogy a nők és a fiatal lányok szegénység ellen fel kell lépni. A mi szakbizottságunkban rendkívül fontos azért küzdenünk, hogy a reproduktív jogokat Európában meg lehessen erősíteni. Nagyon fontos, hogy a nőknek és a férfiaknak erről saját maguknak legyen döntési joga, fontos ebben előrelépni Európában. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Ernst Ortaszon úr következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött ma, köszönöm az előadását is. Azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy érzékeljük, hogy az Európai Unió agendája a nemek közötti esélyegyenlőség terén eléggé megrekedt. Egyrésztről ez nagyon frusztráló, hiszen egyik elnökség jön a másik után, és mégsem mozdíthatók elők a dolgok, nem történik előrelépés és én is szeretnék azokhoz a felvetésekhez csatlakozni, amelyeket más kollégák említettek. Szerintem eléggé kiábrándító olyan programot olvasni, ami nem igazán tér ki, nem foglalkozik a nemek közötti esélyegyelőséggel. Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációjának folyamatát szeretné ön felgyorsítani. Két jogalkotási anyag van, amelyel kapcsolatban érdekelne, hogy melyek a tervei, az első az, hogy természetesen ez a kérdésem, hogy micsoda az igazgatóságok, vállalatok élén álló nőknek a pozícióra vonatkozó joganyag. Ezzel kapcsolatban nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mikor lehet majd ezt valóra váltani. A következő pedig talán ön is tudja valószínűleg, hogy egy kicsit frusztrált minket a mandátum elején visszavonták az anyasági szabadságról szóló irányelvet, különböző új jogalkotási javaslatok születtek a bizottság részéről, és érdekelne engem, hogy az elkövetkezendő hat hónapban hajlandó -e olyan párbeszédeket folytatni a bizottsággal, hogy megtudják, hogy mi lenne ez a javaslat. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként az elnökség ilyen irányú terveire, tehát az igazgató tanácsokban a nők szerepe, illetve az magánélet és a szakmai élet összehangolása. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az IFDD nevében a Jutta asszony következik. Jó! Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a miniszter urat. Nem fogom elismételni azokat a, a kérdéseket, amelyeket már feltettek a kollégák, már csak azért sem, mert elég különböző az álláspontunk, azonban vannak sürgősségi kérdések is. Ugye hat hónaponként rotálódik az elnökség, Sajnos hat hónap alatt lényegében lehetetlen a kihívásoknak megfelelni, sőt, akár még egy olyan pontot sem lehet befejezni, amelyről ön szólt. Nem tudom, hogy ön a tanácson belül a szócsövünk lehet-e, a szóvivőnk lehet-e azzal kapcsolatosan, hogy mi is a nők valódi követelménye a tagállamokban, ha figyelembe vesszük például az olasz helyzetet. Tegnap arról döntött Olaszország, hogy lesz egy úgynevezett Fertility Day, amelyet megszerveznek nevezetesen azzal kapcsolatosan, hogy 30 éves kor alatti nők is szüljenek nagyobb mértékben. Nem igazán tudják sok esetben, hogy melyek azok az valódi indokok, amelyek miatt például egy nő nem szül 30 éves kora előtt. Beszélünk ugye a családi élet, a szakmai élet összeegyeztetéséről, arról, hogy ha mondjuk születik valakinek egy gyermeke, akkor visszaveszik a munkahelyére, mi lesz a helyzet a munkaerőpiacon, és így tovább. Tehát a tagállamoknak tudatában kell lenniük ezeknek a problémáknak. Ugye a kormánypropagandák nem viszik előre a munkánkat. Meg kell értetni az emberekkel, hogy mik is a problémáink. De mi mindig ugyanazokat a dolgokat ismételgetjük, kérjük, és még mindig nincs semmiféle megoldás ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szeretném megkérdezni, hogy az egyéb képviselők közül szeretne valaki kérdést feltenni. Nincs túl sok időnk, úgyhogy hárman, három hozzászóló van még, ha jól látom. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy nagyon röviden, hogyha lehet, annak érdekében, hogy a miniszter úrnak elegendő ideje legyen válaszolni. Hannibal asszony. Thank you, minister. Um... Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, miniszter úr. Mivel a migráns nőkre vonatkozó jelentésről már beszéltünk. Lenne két kérdésem ezzel kapcsolatban, hiszen én voltam a jelentéssel kapcsolatban az előadó. A jelentés három szakaszból állt. Az egyik maga a migrációs útvonal volt, a másik a befogadó központok, és hogy a migráns nők hogyan kerülnek be egy országba, és hogyan bánnak velük, és a nők integrálása vagy beilleszkedése a társadalomba volt a harmadik. Tehát, ami ezt az egész folyamatot illeti, miután megérkeztek egy adott tagállamba, megnéztük azt is, hogy milyen lehetőségekkel bírnak, hogy a nőkre és férfiakra vonatkozóan milyen egészségügyi lehetőségek vannak, milyen egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Ez csak egy néhány példa. Majd pedig az utolsó részben arról van szó, hogy hogyan lehet a társadalomba beépíteni a nőket, hogyan lehet beilleszkedni ők a társadalomba. Azt tudom, hogy nem fog leállni ez a folyamat, a migrációs folyamat, tehát ezért szeretném tudni azt, hogy önök hogyan vélekednek arról, hogy ezen fontos kérdésekben hogyan lehetne megoldást találni a tanácsban, a tanácsban tartanak-e párbeszédet ezzel kapcsolatban? Hogyha igen, akkor nagyon fontosnak tartanám, hogy velünk is tartsák a kapcsolatot, hiszen ez rendkívül fontos kérdés. Köszönöm szépen, Bezerre asszony következik. Igen, köszönöm szépen, miniszter úr. És nagyon konkrét a kérdésem, szeretném tudni, hogy ön hogyan látja a tanács elnökségében hogy van-e döntés vagy szándék arra vonatkozóan, hogy aktiválják, vagy jóvá hagyják, vagy valamit csináljanak egyáltalán az igazgató tanácsokban pozíciót betöltő nőkről szóló irányelvről. A hatékony, az ezzel kapcsolatos munka hatékonyságával kapcsolatban vannak kételjeink, és szeretném tudni, hogy Szlovákia támogatja, vagy nem támogatja ezt az irányelvet. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne a ako posledný pán poslanec Sebastian. Köszönöm szépen, végezetül pedig Sebastian úr következik. Minister, eh... Köszönöm szépen, miniszter úr. Be kell, hogy valljam, hogy aggaszt, amit hallottam öntől az isztambuli egyezmény ratifikáci ratifikációjával kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy elkezdődnek majd a tárgyalások. Nos, ebben a szakbizottságban Jurova biztos asszony azt mondta, hogy még idén alá akarják írni az isztambuli egyezményt. Tehát ellentmondás van a között, amit ön mond, és amit Jurova biztos asszony mondott. Az isztambuli egyezmény a lehető legjobb eszköz arra, hogy a nemi alapú erőszak ellen felléphessünk. Ma szeptember 1 van, tehát sok időnk már nincsen arra, hogy még idén aláírjuk. Szeretném tudni, hogy egészen pontosan mi is a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy nagyon röviden kérdezett, most pedig akkor a miniszter úrnak fogom megadni a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Körülbelül 10 perce van, miniszter úr. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, egyetértünk abban, ugye, hogy 10 perc nem nagyon sok, és nem elég a feltett kérdések megválaszolására. Éppen ezért már most elnézést kérek. A konkrét kérdésekre megpróbálok azonban válaszolni. Ami azokat a kérdéseket illeti, amelyek a szlovák nemzeti realitásokkal foglalkoznak, ezekkel kapcsolatosan eh, azt mondom, hogy a nemzeti témákról hajlandó vagyok találkozni önökkel, és ezeket megvitathatjuk. Ami a 247 euró, tehát a 30 eurós emelést illeti a nők számára, ugye, hogyha például egy nő egész életében fogyatékos gyermeket nevel, akkor folyamatosan megkapja ezt a pénzösszeget, de sok esetben ugye változik a pénzügyminiszter, a gazdasági miniszter, és akkor változnak a szabályok is. Ami nem a nemzeti szinteket illeti, vannak természetesen olyan szintek is, amelyeket nem támogatnak, például koalíciós kormányok. Ott van a ö, fogyatékkal élőkkel kapcsolatos irányelv kérdése. Különböző kérdéseket illetően már az előző elnökségekkel is egyeztettünk. Természetesen hat hónap nem sok, egy elnökség munkájára, és nagyon nehéz lezárni bizonyos területeket ilyen rövid idő alatt, de természetesen a különböző szakértőkkel is konzultálunk, a különböző biztosokkal, például Tyson biztosasszonynal is konzultálunk, és úgy készítjük elő a különböző munkálatokat, hogy majd azt a következő elnökség esetleg fejezze be, vagy például amit a holland elnökség nem fejezett be, azt mi fogjuk befejezni. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyek lehetetlenek. A bizottságnak azonban mindenképpen orientációt kell nyújtania a jogalkotási munkához is. Én azt hiszem, hogy nagyon jelentős munkát végzett a holland elnökség, nagyon értékelem a munkájukat, azonban vannak olyan területek, amelyeket nem tudtak lezárni hat hónap alatt. Bizonyos területeken azonban biztos vagyok abban, hogy lesznek konklúziók, hogy elérünk sikereket, vannak kérdések, van olyan, vannak olyan problémák, ugye, amelyek a nőket érintik, az esélyegyenlőséget, az nők általános helyzetét. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek igenis prioritást élveznek. Erről beszéltem tegnap a Foglalkoztatási Bizottságban is hosszú távú munkalehetőségeket kell biztosítani a fiatalok számára. Figyelme kell venni a szociális helyzetet. Mindez kihat az önök munkájára is. Természetesen szoros a kapcsolat a különböző területeken. Nagyon sok mindent elismételhetnék, olyan dolgokat, amelyeket tegnap az Emplő szakbizottságban már elmondtam van egy másik aspektus is, amely kapcsolódik ezekhez a kérdésekhez. A prioritásaink között ott van az a célkitűzés, hogy például a szlovákiai pozsonyi konferencia sikeres legyen, hogy a szociális párbeszéd is előre haladjon. Ugye a szociális párbeszéd terén például beszélünk a különböző szociális csoportokról is, és a különböző csoportoknak a kötelessége, hogy részt vegyenek ezekben a tárgyalásokban a szociális párbeszéd szintjén. Itt konkrét normatívákról kell beszélni. Nem tudom, hogy van, odafigyeltek-e egy másik dologra is, amelyet megpróbáltam kommunikálni értékeltük a helyzetet különböző területeken, például az európai intézmények helyzetét is értékeltük, az Európai Parlament, a különböző szakbizottságok sok esetben nem értenek egyet bizonyos tényezőkkel. Itt már volt szó, ugye Záborszka asszony is megemlítette azt, hogy mennyire fontos téma a digitalizáció, a robotizáció, a ö, lakosság előregedése különböző ö, országokban. Tudjuk azt, hogy sok esetben az emberek elvesztik az állásaikat. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell. Például konkrétan volt szó a különböző választási lehetőségekről, aztán beszéltünk olyan jogalkotási javaslatokról, amelyek a gyakorlatban is nagyon fontosak lehetnek. Minden miniszter részt vett egy találkozón, amelynek a kimentett kimenettele nagyon pozitív volt. Ellátogattunk egy gyárba is, és ott a gyakorlatban láttuk a helyzetet a dolgozók, a vezetők között. Ilyen típusú találkozók fontosak, mert közelítenek bennünket a polgárokhoz. Van azonban például ilyen típusú példák is vannak, amelyeket azonban talán nem tudunk jól kommunikálni a közvélemény felé. A ö, különböző szakbizottságok felé is jobban kell kommunikálni a különböző javaslatainkat. Na most konkrétan az isztambuli egyezménnyel kapcsolatosan. Igen, ez egy nagyon fontos egyezmény, ezzel már régóta foglalkozunk, és az a célkitűzésünk, hogy igenis felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Én egyetértenék azzal, amit Jorúva biztos asszony mondott, hogy zárjuk le ezt a fejezetet. Természetesen elindult a folyamat, ahogy mondom, jelenleg folyamatban van ez a munka, Itt nem arról van szó, hogy bizonyos kérdésekben nem indítottuk el a munkát. A döntés már megszületett. Az Európai Unió arról döntött, hogy foglalkozik például a nők elleni erőszak problematikájával. És akkor természetesen az isztambuli egyezménnyel. Lehet, hogy elő, elébe megyünk bizonyos dolgoknak, de ami a ratifikációs folyamatot illeti, lehet, hogy ez hosszadalmasabb lesz. Ugyanis a ö, nemzeti ö, szabályokba is be kell venni majd a isztambuli egyezmény rendelkezéseit. Erről még lesz szó, erről még sokat fogunk tárgyalni, de már elindultak a tárgyalások, és reméljük, hogy közeledtünk már az egyezmény alá írásához. A ratifikálásra azonban nemzeti szinten, tagállami szinten kell, hogy a ratifikálás megvalósuljon, ez lehet, hogy hosszadalmasabb lesz a tagállamokban. Én tudom, hogy a, ezen szakbizottság tagjai frusztráltak, egyfajta frusztrációval vannak azzal kapcsolatosan, hogy hogy a dolgok lassan indulnak be. Én biztosíthatom önöket, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy felgyorsítsunk bizonyos területeket, például a külföldön dolgozó mm, irányelvét illetően. És elindult már a munka 7 vagy 8 éve már foglalkozunk ezzel a témával, de mindenképpen javítani akarunk a helyzeten. Természetesen nem normális az, hogy 11 ország nem ért egyet egy ilyen fontos közös irányelvel. Az irányelv fontos, hasznos, különösen az új tagállamok számára. Mielőtt elindult ez az egész folyamat, nem vették figyelembe a különböző mm, javaslatokat, a követelményeket, pedig ez a szakbizottság eh, számára nagyon fontos ez a téma. A szlovák eh, elnökség azt szeretné, hogy előre haladjunk ezen a területen is az elnökség végére. Természetesen az eredményeket mindenképpen jól lenne elérni. Köszönöm. Hát nem tudom, hogy most kinek is válaszoljak még, de kritikák is elhangzottak azzal kapcsolatosan is, amit elmondtam. Ugye van, aki azt mondta, hogy igen, ön ezeket a dolgokat elmondja, de aztán a prioritásokat nem tudják megvalósítani. Ahogy említettem, a holland elnökség munkáját vettük át, és szeretnénk a prioritásokat továbbvinni. Tegnap az EMPL szakbizottságban ott volt a máltai miniszter is, és ő is azt mondta, hogy ők pedig azt a munkát fogják folytatni, amelyet mi fogunk elkezdeni. Tehát a kritikákat illetően ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni. Ugye itt a három elnökséget, a holland, a szlovák és a máltai elnökség munkáit. Tehát amit mi nem tudunk megvalósítani, azt a további elnökségek fogják majd. Tehát ezt ilyen szempontból is vizsgálni kell ezt a helyzetet. Tehát mi azokon a munkálat, munkákon dolgozunk, amelyeket már az előző elnökségek elindítottak. Természetesen nem lehet mindent nagyon gyorsan lezárni. Talán akkor itt le is zárnám, és hogyha még konkrét kérdéseik lennének, akkor írásban is tudunk válaszolni. Ugye a pozsonyi konferencián mindenkit szeretettel várok, nagyon fontos témákat fogunk majd megvitatni, sőt két oldalú tárgyalásokra is sor kerülhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseinket illetve köszönjük ezt a kedves meghívást a konferenciára, folytatjuk akkor most már a munkánkat. Talán egy 5 perces szünetet tarthatnánk, hogy a miniszter úr elhagyhassa a termet.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by som vás, aby sme... Kedves kollégák, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy foglaljon helyet, folytassuk a munkánkat. Ugyanis plusz 15 percet kaptunk 11 óra után a tolmácsoktól, de mivel 11 órára terveztük be a koordinátorok ülését, eh, kérek mindenkit, hogy nagyon röviden, és beszerászonynak adom meg rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök az, hogy nagyon röviden fogok hozzászólni, ugyanis eh, először is tudom, hogy szeptember 1 -e van, tudom, hogy kicsit nehéz visszarázódni a munkába, és mivel ez a jelentés most még csak tervezett formájában áll rendelkezésre, ezt július 11-én küldtem ki az árnyék jelentéstevőknek, nagyon röviden fogok szólni azzal kapcsolatban, hogy ennek a tervezetnek mi is a fő irányvonal, amelyek azok a területek, amelyekről szeretném, hogyha szerepelnének ebben a szövegben, és mi a célja ennek a jelentésnek hogy legyen hatékony eredménye ezeken az említett szóban forgó területeken. Először is a különböző frakciók tevőihez fordulok, akik még július 11-en a nyári szünet kezdete előtt megkapták ezt a tervezetet, és amint megszületik a munkadokumentum, eh, fordítása megküldjük a tervezetet, és a frissített eh, munkadokumentumot októberben fogjuk majd beterjeszteni, majd pedig eh, eh, október 21-e lesz a módosítók beterjesztésének határideje, aztán novemberben fogunk szavazni a szakbizottságban, és januárban a plenárison. Akkor nem is szaporítom tovább a szót, nagyon röviden szeretném ismertetni, hogy mi az általános felvetés ennek a jelentésnek aminek a címe a nemek közti egyenlőség támogatása a mentális egészség és a klinikai kutatás területén. Tehát az általános iránymutatásunk az, hogy a WTO meghatározásából indulunk ki, amit az egészség fogalmával kapcsolatban adott meg, tehát egy teljes mentális, fizikai és szociális egészség állapotát jelenti, nagyon gyakran előfordul, hogy az erőforrásokhoz való hozzáférés hiánya egyenlőtlenséget teremt, így módon pedig nem tudnak hozzáférni az emberek a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és egyebekhez konkrét aggályok érinthetik a nőket, és ezen a területen például a reproduktív és a szexuális egészség terén. A kutatás és a gyakorlat még mindig nem veszi figyelembe kellő mértékben a férfiak és a nők közötti különbséget az egészség, a betegség és az orvosi ellátás terében. Annak ellenére, hogy az unió lakosságának több mint felét a nők teszik ki, az orvosi kutatások terén alulreprezentáltak, tehát általában a kutatás abból indul ki, hogy a férfiak és a nők fiziológiai szempontból egyenlőek, azonosak, a szaporító szerveik kivételével, és így módon pedig nem veszik figyelembe az egyéb különbségeiket. A megelőző vagy gyógyító kezeléseket a nőknél gyakran alkalmazzák, annak ellenére, hogy azokat például csak férfiakon tesztelték. A finanszírozás azonban, amit az Európai Unió részéről nyújtunk, a kutatások részére az összes állampolgár adójából származik férfiak és nők által befizetett adóból. Ami pedig a mentális egészséget illeti, a pszichiátriai zavarok esetében a férfiak és a nők aránya nagyjából azonos, azonban vannak azért jelentős különbségek ezeknek a mentális betegségeknek a mintáiban, különösen például a legáltalánosabb esetében, mint például a szorongás vagy a depresszió. A nők egészségügyi szükségletei tehát nem veszik figyelembe koherens módon az egészségpolitikában, akár nemzeti, akár európai egészségpolitikáról beszélünk. Ez az alapvető kiinduló pontja ennek a jelentésnek, és azt remélem, hogy ez alapján tudjuk továbbfejleszteni ennek tartalmát. Az Európai Uniót kötelezi a szerződés, hogy az összes politikájában ezeket a szempontokat figyelembe vegye, illetve közegészségügy terén együttműködjön a többi országgal, megakadályozza az emberi betegségeket, megelőzze azokat, ez egy olyan kötelezettség, ami jogi, közös kötelezettségünk, és mindenkinek vállalnia kell azt. Az Európai Tanács az egyetemesség mellett döntött, az egészségügyi, jó minőség egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, egyenlőség és szolidaritás, mint közös elv, amelynek amely a tagállamok egészségügyi szolgáltatásának alapját jelentik. Ez mit jelent egészen pontosan például azt, hogy egyenlő hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi ellátásokhoz, például a nemzetiségtől, nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy fizetési képességtől függetlenül. Az alapvető jogok kartája pedig azt garantálja, hogy az összes polgárnak hozzáférése legyen a megelőző ellátáshoz, illetve az orvosi ellátáshoz a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok által megállapított elveknek megfelelően. A nemi perspektívát tehát figyelembe kell venni, ami az európai szerződésekben is szerepel, az alapjogi karta elvei, tehát ki kell egészíteni egy olyan kötelezettséggel, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség elvét is figyelembe vegyék az egészségügyi ellátással kapcsolatos szakpolitikákban, nemzeti és európai szinten egyaránt. Végezetül pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság közegészségügyel foglalkozó főigazgatósága már számos jelentést közzétett, ami a nők egészségére vonatkozik, illetve az egészséghez való hozzáférésükre. E dokumentumokon keresztül például sajnos semmiféle konkrét program vagy konkrét politika nem született, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy a nők teszik ki az Európai Unió lakosságának nagy részét, így módon pedig a nemi kérdést a nemek szempontját figyelmen kívül hagyják az egészségpolitikában, így módon pedig figyelmen kívül hagyják jogi kötelezettségeinket is. Ami pedig a jelentés struktúráját illeti, ezt majd a tervezetben látni is fogják, pontosan mivel ezen különböző területekkel foglalkozik. Egyéb fontos területeket is javaslok. Az első egy általános megközelítés a kockázatok, szükségletek és egészségügyi jogok tekintetében, ami a nőkre vonatkozik, a mentális egészségre vonatkozik vonatkozó szempont pedig a következő lesz, a második pont, a harmadik rész pedig rendkívül fontos szempontomból, ugyanis nagyon komolyan kapcsolódik azokhoz a területekhez, amelyekkel foglalkozunk, ezek pedig a klinikai vizsgálatok, és ezek nem csupán az európai alapok használatához kapcsolódnak, hanem az, hogy a több mint 50%-át a lakosságnak diszkriminálják, illetve az átláthatósághoz is kapcsolódik. Ennyi lenne tehát, és hogyha van valamilyen megjegyzésük, akkor akkor szívesen várom, vagy pedig megnyithatjuk a határidőt annak érdekében, hogy az árnyék jelentéstevők felvegyék velem a kapcsolatot. Természetesen nagyon szívesen tartok az árnyék jelentéstevőkkel egy informális találkozót annak érdekében, hogy a fő szempontot megosszuk egymással. Azt hiszem, hogy a tartalmat, a szavakat illetően már meg tudunk állapodni. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyni, za predloženie tejto správy. A... Köszönöm szépen beszélő a képviselőasszonynak a beszámolót, most pedig az árnyék jelentéstevők következnek a politikai frakciók részéről. Az LPP e részéről nincs itt senki, úgy tűnik. A, a szocialisták következnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, egy kicsit később jöttem vissza, de elolvastam a az önjelentését, és nagyon nagy benyomással van rám. Na, azt hiszem, hogy nagyon könnyen érthető. Nagyon ö, nagy örömmel üdvözlöm ezt a jelentést. Hát, ö, ismerek olyanokat, akik mentális ö, problémákkal, ö, élő emberekkel dolgoznak, és az én el is indítottam egy mentális egészségfórumot az országomban. Azt hiszem, hogy a perspektíva nagyon jó, ami a mentális egészséget illeti, mindenképpen egy holisztikus megközelítésre van szükségünk, egy társadalom központú megközelítésre van szükség, 2016-2021-es időszakra. Itt a depresszió, a szorongás, a pánik olyan betegségek, amelyek a nőket és a férfiakat is egy, egyaránt érintik. Mind ez negatív elemet jelent az életükben, és kockázatot jelent. Ezek a negatív elemek azok, amelyekkel azt hiszem foglalkoznunk kell. A mentális e, egészség témája még mindig olyan, amelyet stigmatizálnak a társadalmak. Azt is látjuk, hogy e, sok esetben e, nem is kezelik őket megfelelő módon, és sok esetben egyedül maradnak, és ez még inkább ront a helyzetükön. Az idősebb nők sok esetben mentális problémákkal élnek, hogyha egyedül maradnak, vagy például elvesztik a társukat egy hosszú kapcsolat után. A mentális egészségre nevelést is mindenképpen mm, meg kell valósítani le kell bontani a sztereotípiákat, amelyek a nemek közötti alapon próbálják stigmatizálni az embereket. Biztosítani kell azt, hogy a kockázati csoportok számára a megfelelő feltételek biztosítva legyenek. A társadalomnak, a közösségnek támogatni kell ezeket az embereket, olyan ö, intervenciókra van szükség, pénzügyi támogatásra van szükség, amely, amelyek ezeket a tevékenységeket elősegítik. Mindez természetesen a tagállamok számára is biztosítaná a költségek csökkentését, minden esetre mm, üdvözlöm ezt a jelentést, és szívesen együttműködök önnel. Köszönöm szépen. Most pedig Björk asszony következik. Köszönöm szépen. Én is elolvastam a munkaanyagot, és azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan tudunk majd együttműködni az anyaggal kapcsolatban. Az ön által javasolt felépítés mindenképpen kiváló. Szeretném, hogyha valóban ezen szerkezet mentén indulna el a munka. Egy valamivel szeretném kiegészíteni ezt. Jó lenne, hogyha a kimerülés szindrómájáról a burnout szindromájáról is beszélnénk. Erről egyre többet hallhatunk Svédországban. Valóban a nők szakmai élete egyre inkább változik, és azt látjuk, hogy egyre több olyan személy van, aki kiég, és egyre több nő fárad bele teljesen a családbeli és a munkahelyi feladataiba. Éppen ezért a burnout, a kiégés terjedőben van, és ez gyakran egy nagyon hosszú folyamatot igényel azért, hogy kiléphessenek ebből az érintettek. Köszönöm Björk asszony, és Sebastian úr fogja lezárni a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm jelentéstevő asszony. A Deve Bizottság nevében szeretnék most nyilatkozni, ami nagyon elégedett, nagyon örül, hogy véleménnyel járulhat hozzá ehhez a jelentéshez. Épp tegnap terjesztettük be a véleménytervezetünket, amelynek én vagyok az előadója a szakbizottságban. Nagyon jól fogadták ezt egyébként, és nagyon érdekes vitát tartottunk a többi frakció képviselőjével, és a helyzet az, hogy a Deve részéről össze fogjuk gyűjteni azokat a hozzájárulásokat, véleményeket, amelyeket a kollégák megfogad, megfogalmaztak, és természetesen nagyon az együttműködés politikájára fogunk központosítani az Európai Unió keretében. Két pont aggaszt engem különösen. Talán tudják, hogy nagyon szörnyű kapcsolat áll fenn a szegénység és a nem között, ugyanis a nőket sokkal jobban érinti a szegénység, mint a férfiakat, és vannak az úgynevezett szegénységhez kapcsolódó nem kezelt betegségek, amelyek elsősorban a nőket érintik. Tehát kutatásfejlesztéssel kapcsolatban járulhatunk hozzá ezekhez e betegségek megelőzéséhez, azonban ezek ezeknek a kutatásoknak az eredményeit nem tudjuk eljuttatni az érintett csoportokhoz. Az Európai Unió eh, közegészségügyi politikája tekintetében tehát az innovációt kell hangsúlyozni, ezt bele is fogjuk venni a szövegbe, és van egy nagyon fontos kérdés, amelyért az Európai Unió is nagyon is felelős, ez pedig az, hogy áthelyezik a klinikai vizsgálatokat Afrikába. Erre vonatkozóan pedig nagyon sok bizonyíték áll rendelkezésre, tehát a multinacionális gyógyszervállalatok egyértelműen okból helyezik át a klinikai vizsgálatokat Afrikába. Egyszerűen ennek az az oka, hogy máshogy az emberek nem, jár, nem jutnak hozzá az egészségügyi eljáráshoz. Nagyon gyakran egyébként ezek az emberek bele se egyeznek a klinikai vizsgálatokba, és jelentős többsége ezeknek az embereknek nő. Nagyon fontosnak tartjuk tehát, hogy ez a véleményben szerepeljen. Nagyon remélem egyébként, hogy folyamatos lesz a munka, és szeretnénk köszönetet mondani a Deve Bizottság részéről, hogy hozzájárulhatunk ezzel nagyon fontos szöveghez. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm Sebastian út. Most pedig a vita Lezárásaképpen Beszerre asszonynak fogom megadni a szót. Nagyon gyorsan szeretnék köszönetet mondani természetesen nem csupán a tervezett iránt tanúsított figyelemért, hanem a kollégák hozzájárulásához érté szeretnék köszönetet mondani úgy a FEM jelentést illetően, mint a DEVE véleményt illetően. És szeretnék rámutatni arra is, hogy párhuzamosan nagyon fontos vélemények születnek majd, illetve jelentések a gyógyszerhez való hozzáférés témakörében, és azt hiszem, hogy nagyon szorosan figyelemmel kell majd kísérnünk ezt a jelentést és véleményeket, ugyanis ezek mind-mind összefüggnek egymással. Tehát megnyitjuk ezt a folyamatot, nagyon kíváncsi vagyok, hogy szeretnének-e találkozni, és természetesen elkezdjük a munkát. Köszönöm szépen! Elnök, nagyon szépen köszönöm, Beszere asszony. Akkor lezárjuk ezt az üdést, a mai szakbizottsági ülésünket, és azt